Allow me to declare the... Ha megengedik, akkor az ülést megnyitom. Schmidt Pál vagyok. Én voltam a Kulturális Bizottság első alelnöke az elmúlt mandátumban. Hogy emlékeztessek mindenkit, hogy az interneten közvetítjük ezt az ülést. Célja, az, hogy megalakuljon az elnökség, megválasszuk az elnököt és a négy alelnököt. A 191-es cikknek megfelelően, amely az eljárási szabályzatban olvasható. A következő az eljárás menete. Először az elnököt kell megválasztanunk, aztán egymás után a négy alelnököt sorrendben. Most a napi rendi pont kettes pontja alá, az új elnök megválasztása következik. Először szeretném megállapítani, hogy határozat képesek vagyunk, a tagoknak legalább egy negyede jelen van. E. Mivel nem ismerek mindenkit, kérem, hogy emeljék fel a kezüket, ha teljes vagy póttagok. Rendben megállapítom, hogy határozat képesek vagyunk. Most pedig a jelöléseket szeretném kérni. Yes, please. Could you tell you... Igen, kérem, mutatkozzon be. Markus Kurria vagyok. Pak asszony szeretném jelölni, mint elnököt. Is there any other nomination? Van-e még egyéb jelölés? Amennyiben nincs, akkor megalapítom, hogy egyetlen jelölt van. Azt hiszem, hogy közfelkiáltással Pak asszonyt megválaszthatjuk. Madame Pak asszony, teljes szívemből gratulálok, és szeretném megkérni, hogy foglalja el az elnöki széket. bedanke mich bei... Köszönöm szépen a kollégáknak. Köszönöm minden kollégának, mondja az elnök asszony angolul is. Soha nincs ennyire tele a terem, hogyha a kulturális szabizottság ülésezik. Örülök annak, hogy bizalmat szavaztak nekem. Már 20 éve dolgozom ebben a szakbizottságban, és 17 éven át koordinátor voltam az EPP részéről, és így egy kicsit nehéz nekem a koordinátori minőségemből kibújni és ide az elnöki székbe emelkedni, hiszen itt mindig pártatlannak kell lennem, de azért törekedni fogok erre. Hiszen nálunk a Kulturális Szabadságban mindig is szakmai dolgokról van szó, és arról, hogy kulturáltan tudjuk egymással együttműködni. Térjünk is rá a napi rend, kettes, illetve következő napi rendi pontjára, a hármasra, az alelnökök megválasztása. Az első alelnök megválasztása következik. Már megállapítottuk azt, hogy szavazóképesek vagyunk van egy jelöltünk is, akit megneveztünk, és szeretném, hogyha ez még egyszer elhangzana ez a név. Tessék, öné a szó. Madame la Présidente. Tisztelt elnök asszony, gratulálok megválasztásához. Hölgyeim és uraim, képviselőtársak, a szöldek és az előbb Elger Truppert jelöltet szeretném javasolni a Kulturális és Oktatási Bizottság első alelnökének. Helga hát, nagyon jól bebizonyította az elmúlt öt évben, hogy képes az Európa kulturális szempontból változatos Európa védelmére, és hogy egy, a tudás Európája közelebb kerüljön az állampolgárokhoz, ezért különböző audiovizuális projektekkel foglalkozott, és foglalkozott a költségvetési kérdésekkel is. Sajnálatos módon ma nem tud körünkben lenni, de a továbbiakban is ugyanígy szeretne dolgozni ezen a területen, és szerintem kitűnő alelnök lenne a Kulturális és Oktatási Szakbizottságban. Köszönöm szépen. Gerne etwas hinzufügen. Szeretnék hozzáfűzni valamit a javaslathoz. Helga Trüppelnek megértem azt, hogy, hogy megbocsátom neki azt, hogy most nincs itt, hiszen a kislánya beteg lett nyaralás közben Görögországban, és mindenképpen szeretett volna eh, érte menni és levinni a kórházba, tehát kérem, hogy értsék ezt meg. Helga Truppel az elmúlt években nagyon-nagyon jól együttműködött velünk, és örülnék annak, hogyha megadnák Helga Truppelnek a hozzájárulásukat. van egy más javaslat esetleg? Nincs. Akkor arra kérném önöket, hogy közfelkiáltással szavazzuk meg a jelöltet. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Most akkor rátérünk a második alelnök megválasztására még mindig fennáll a szavazóképességünk. Azt szeretném megkérdezni, hogy ki javasol két tessék eh, Takula eh, képviselő. Kétoksia, Doris ja onnittelut. Köszönöm szépen Doris, és gratulálok. Szeretném Timo Soinit jelölni, a finn tagot, akivel együttműködtem a Finn parlamentben, a külügyi bizottságban és az EU-s ügyek bizottságában. Én úgy vélem, hogy Timó nagyon pozitív ember, aki szívesen működik együtt a kollégákkal, úgyhogy őt jelölném a második alelnöknek. Ein Kollege aus Finnland vorgeschlagen. Tehát egy finnországi kollégát javasoltak, Szonyi kollégát, van egy további javaslat? Nincs. Igen, tessék. Ikucsát kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megkérni, hogy szavazzunk az jelöltről. im spe Kérem, tehát akkor azt, kér, azt kérte te, hogy titkos szavazás legyen, vagy, vagy készfeltartással szavazzunk? Készfeltartással? Jó. Ki szeretne esetleg titkos szavazást? Senki? Akkor azt kérdezném, hogy ki támogatja Szalini kollega megválasztását? Habe ich mir gedacht, ich habe gehofft, es merkt keiner. Remélem, hogy senki nem veszi észre. Maria, most akkor te egy titkos szavazást szeretnél, akkor a titkárságot arra kérném, hogy mindenkinek osszon ki egy cédulát, és kérnék, ki kell neveznünk két választási szavazatszámlálót is. Könnt ihr den Herrn Sohn sich vorstellen lassen? Hogyha már titkos szavazást tartunk, akkor azt kérném, hogy a Szolini kollega mutassa be magát. Szolini úr, kérem, mutassa be magát. Hyvät kollégát! Köszönöm. Elnök asszony, kedves kollégák! Új tagja vagyok az Európai Parlamentnek. A pártom elnökeként dolgoztam 12 évig, két parlamenti mandátumon keresztül a finn parlament tagja voltam, az EU-s ügyekkel foglalkozó bizottságnak tagja voltam, foglalkoztam önkormányzati ügyekkel, két iskoláskorú gyermekem van, fiatalok szervezeteiben, kulturális szervezetekben is dolgoztam, futballozok, még amatőr színjátszókörnek is tagja voltam. meglehetős politikai hátterem van, és elég meggyőződéses hittel vallom az irányomat, de hát erről szól a politika, és egy kis ország képviselőjeként, egy kis régió képviselőjeként szeretnék tagja lenni ennek a szakbizottságnak, szeretném, ha hangot kapnának a kis régió, kis országok. Köszönöm szépen. Két nevet húztam ki. Vadim, tudod, Cornelio. Itt van? Itt van? Nincs akkor egy másikat kell húznom. Emár McClarkin a másik. Igen, ő itt van. Akkor még egy nevet húzok. Emil Stojanov, hát őt láttam, ő itt van. Stojanov úr és uh, McClarkin asszony, kérem, fáradjanak ide, és számolják meg a szavazatokat, amelyeket begyűjtöttünk amiket begyűjtünk most. Egy jelölt van csak, Zajni úr. A szavazó cedulát úgy használják, hogy igent, nemet, vagy a nevet írják fel rá. Igen, illetve a Zajni név felírása azt jelenti, hogy mellette szavaznak, a nem az ellenét jelenti. Hogyha nem adják lakott tartózkodnak. Tehát most megnyitom a szavazást. So. Du willst? Madame Morin. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony a már elhangzott gratulációkhoz én is csatlakoznék. Én mindössze azt szeretném kérni és ellenőrizni, mint más bizottságokban is, hogy a, az alakuló ülésen a póttagoknak is valóban joguk van-e szavazni, ugyanúgy, mint a rendes tagoknak. A más bizottságokban szavaztak. Kedves Kedves Marinasszony, a koordinátoroknál csak a koordinátorok megválasztásánál van ugyanolyan joga az állandó tagoknak és a póttagoknak, az alelnököknél csak az állandó tagok szavazhatnak, illetve ha nincs jelen az állandó tag, akkor átruházhatja ezt egy póttagra, ezt a jogát. Nos, akkor Alemagin Cristiano, kérem, jöjjön és adja le a szavazatát. Jöjjön. Yeah. Sind alle im Besitze eines Stimmzettels. Van-e mindenkinek szavazó cédulája? Azoknak, akik szavazhatnak? Okay. Dann darf ich die Abstimmung eröffnen. Ich rufe Sie jetzt. Akkor megnyitom a szavazást. Névsor szerint szóltak mindenkit. Alan úr az első. Badia Kucset. Please come here. Kérem, fáradjon ide. Alam. Then Badia. Malika Benarab Atu. Lothar Biski. Piotr Boris. Jean-Marie Cavada. Silvia Costa. Santiago Fisas Aixela. Mary Honeyball. Surin Katalin Ivan. Petra Kamerevert.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 Crisula Tagliadelli. Marie-Thérèse Sanchez-Schmidt. Marieke Schake. Und Paul Schmidt. Marco Scuria, Joanna Senissin. I apologize if it was. Timo Soini, Hannu Takula, Stojanov kommt später. Laszlo Tökösz.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 Doris Pack. Yeah, Pack. I did it. Hat jeder Gelegenheit gehabt, seine Stimme. Mindenkinek volt-e alkalmas szavazni? Ha igen, akkor lezárom a szavazást. Megszakítom az ülést, amíg meg nem számolja a szavazatokat a két számláló. we can restart our meeting. Akkor megvannak az eredmények. Amennyiben érdekli önöket az eredmény, kérem figyeljenek ide. Harmincegyen szavaztak. So, 23 23 szavazat érvényes, ami azt jelenti, hogy károsodott és üres szavazó cédulokat nem fogadtunk el. 12 szavazatra lett volna szükség, és 14-en szavaztak Szoini úr, úrra és 9 szavaztak nemmel. Szoini úr megválasztottuk 14 szavazattal. többség igennel szavazott. Szoini úr, kérem fáradjon ide és foglalja el a helyét. A következő forduló. A harmadik a lelnök. Még mindig szavazat képesek vagyunk, senki sem hagyta el a termet, ha jól láttam. Javaslatokat kérnék a harmadik alelnökre. Tessék! Excusez-moi. Euh, Madame la Présidente. Elnök asszony, szeretnék csatlakozni az előttem szólókhoz, és én is gratulálnék önnek, illetve a többi kollégának, akiket már alelnökként megerősítettek tisztségükben és az európai eh, baloldal és északi zöld eh, baloldal nevében szeretném Lothar Biszki úr jelölését bejelenteni. Ő új eh, képviselő az Európai Parlamentben, de több mint 15 évig volt a Bundestagban, illetve az egyik német tartományban parlamenti képviselő, kulturális ügyekkel foglalkozott, és sokáig oktatóként, nagyon elismert pedagógusként dolgozott Németországban, médiát és filmművészetet tanított, úgy gondolom, hogy kiváló alelnöke lesz szakbizottságunknak. Merci. Hanno? Köszönöm, Hanno. Kiitoksia puheenjohtaja. Onnetut myöskin. Köszönöm szépen. Gratulálni szeretnék Timo Soininak, Nagyon remélem, hogy a szocialisták nem döntenek úgy, hogy még szavazzunk, hiszen csomagegyezményt kötöttünk. Mi támogatjuk Biszki urat, Európa mm, nagyon sokszínű, mi tiszteletben tartjuk az egyezményt, amit kötöttünk, és reméljük, hogy a szocialisták, legalábbis a Kulturális Bizottság tiszteletben tartja Európa kulturális sokszínűségét. Köszönöm. Akkor Maria, te is eh, teszel egy javaslatot? Solo por alusiones. Eh, nosotros respetamos siempre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mi mindig tiszteletben tartjuk a sokszínűséget. Az előbb az alelnök választásnál nem azért kértünk szavazást, mert személyes ellenvetésünk van, teljes mértékben tiszteletben tartjuk a jelöltet, de a frakció, amit képvisel, nem nagyon európér frakció, és nem igazán bízunk az üzenetében ennek a frakciónak, amit Európáról gondol, tehát nem személyesen ezzel az emberrel van bajunk, minden alelnökkel együtt fogunk működni, ahogy mindig tettük is. Köszönöm, más javaslat nem érkezett. Ha Biszki úr jelölése ellen senki nem szavaz, akkor kérem közfelkiáltással szavazzuk meg. Herzlichen Glückwunsch, Herr Kollege. Gratulálok, kolléga, kérem foglaljon helyet. A negyedik alelnök megválasztása következik. Még mindig szavazat képesek vagyunk. Kérek mindenkit, tegyen javaslatot. Hannó, lenyúlod magadnak a javaslat előjogait ma. Köszönöm szépen, Doris, elnök asszony. Megint itt vagyok, megint szót kérek. Team, team kasaan, niin se vaatii kyllä Alden lykkekardin siihen, jotenka esitän... Az Alde nélkül nem lehetne ilyen álomcsapatunk. Egy média személyiséget javasolnánk Dükegárt Dániából. Köszönöm. Van-e még javaslat? Nincs. Akkor kérem, szavazzanak rá. Und darf Herrn Lockegaard bitten, nach vorne zu kommen. Kérem, kolléga, fáradjon előre. Nötig, ne? So, meine... Nos, kedves kollégák, akkor most már teljes az elnökségünk. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy itt mellettem ülnek azok, akikre szükségünk van, akik segítenek nekünk abban, hogy el tudjuk végezni a munkánkat. Vannak különböző tanácsadók a frakcióktól, Steven Zoltán, a titkárunk, Nejtát úr mellette, és ő mellette pedig Kriszkána ül. Ez a három személy az, akik segítenek nekünk abban, hogy a jelentéseinket elkészítsük az asszisztenseink mellett, és természetesen nagyon sok szorgalmas segítőnk, titkárunk, asszisztensünk van, akik ott ülnek, és majd egy pohárka bor mellett még jobban megismerjük őket majd. Térjünk rá a következő napi rendi pontunkra, mégpedig a költségvetési napirendi pontunkra. Nagyon sajnálom azt, hogy már ma arra kell önöket kényszerítenünk, hogy döntést hozzanak, hozzanak de az elmúlt jogalkotási ciklus alatt már tárgyaltunk a költségvetésről, és szeptemberig meg kell szavaznunk a módosítóinkat az első ülés héten, annak érdekében, hogy ezek megjelenhessenek majd a parlament költségvetésében. Az a helyzet most, hogy először is ki kell neveznünk egy jelentéstevőt a költségvetéssel kapcsolatban, utána pedig arról kell tanácskoznunk, hogy mi legyen a módosításokkal. Szeretném önöket arra kérni, hogy a javaslatomat kövessék, és a már bevált jelentéstevőnket, kollégánkat, alelnök asszonyunkat, Helga Trüppelt nevezzük ki még egyszer jelentéstevőnek, hiszen ő foglalkozott ezzel már korábban is, és jó lenne őt még egyszer kinevezni, nem egy olyan embert, aki még nem foglalkozott ezzel. Kérem a megértésüket, hogyha ezzel egyetértenek, hogy és nem látok ellenszavazatot, akkor ezt meg is szavazhatjuk. Köszönöm szépen önöknek. Mindenki önök közül megkapja majd hétfőn, sőt holnap megkapják a költségvetési tervezetet, úgy, ahogy az most eh, előttünk van, és ezt, ehhez módosítókat eh, nyújthatnak be. Jól olvassák el ezeket a javaslatokat, ez a tanács javaslat, amit megkapnak majd. Ezeket, ezt módosíthatjuk, de a határidő a módosításokkal kapcsolatban július 31-en. Július 31-éig, amennyiben módosítókkal szeretnének előállni, ezt megtehetik teljes tagként vagy póttagként, tehát ezeket a módosítókat benyújthatják ezen határidőig, de ezt nem tudjuk addig lefordítani, van egy határa ennek is, tehát hogyha módosítót szeretnének előterjeszteni, és mindenképpen szeretnék ezt megtenni, akkor azt még ezen a héten tegyék meg, amennyiben lehetséges. Aki esetleg még később szeretne azon elgondolkodni, hogy javaslatot tegyen, akkor meg kell még azt néznünk, hogy meddig lehet ezt megtennie, amelyet már nem tudják egyébként majd lefordítani, tehát a későbbi időpontban már csak angolul vagy francián juthatják be. Ez a dátum, amit megemlítettem, tehát még nem tudjuk, hogy mikor van a leg, legkésőbb időpont, lehet, hogy augusztusban lesz ez, tehát azok, akik elutaznak nyaralásra, és majd később jut be azt, hogy hogyan módosítani a javaslatot, még mindig az adott pénzügyi kereteken belül, akkor ezt majd megtehetik későbbiekben, de ahogy mondtam, csak angolul vagy franciául de azt javasolnám mégis, hogy ezen a héten tegyék meg a javaslatékait, és július 31-ig juttassák ezt el 12 óráig, dél, dél 12 óráig. A szeptemberi ülésen, szeptember másodikán és harmadikán fogunk majd a Trüperasszony által készített állásorulási javaslattal foglalkozni. Ekkor lesz majd a vita is erről, és utána majd a trüppelasszony által előterjesztett javaslathoz is benyújthatunk szeptember 11-e 12 óráig módosító javaslatokat. Tehát két lehetőség van arra, hogy az önök elképzeléseit megfogalmazhassák. A szavazás a javaslatunkról, a véleményünkről, amelyet majd Trüffel asszony készít el a Költségvetési Bizottság számára, az majd az októberi ülésünkön lesz. Érthetően fogalmaztam ezt meg? Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Trüppel asszony tudatta velem, hogy szívesen vállalja ezt a feladatot, és azok a csökkentések, amelyeket a tanács javasolt, és első olvasatban azon ö, témákkal kapcsolatban, amely számunkra fontosak, és ezeket a, ezeket a csökkentéseket szeretné Trüppel asszony javaslatában visszafordítani. Ez az kell, hogy módosítókat nyújtsanak be, amelyek Trüppel asszony elképzeléseit támogatják annyira vannak kérdéseik, tehát a technikai folyamattal kapcsolatban, akkor a mellettem ülő hölgyek és urak szívesen a rendelkezésükre állnak. A bizottság szeretne-e valamit szólni? Ki illetékes a bizottságtól? Lautz úr? Hol ül? Lautz úr, öné a szó können Sie sich vorstellen, damit die neuen Leute... Kérem, mutatkozzon be, hogy megismerjék. Jó napot kívánok, Bernard Nautz vagyok. Az Oktatás és Kultúrás Folyigazgatóságban dolgozom, és én vagyok a költségvetés felelőse. Pak asszony már mondta önöknek, a tanács néhány javaslatot tett arra, hogy bizonyos csökkentéseket eszközöljenek a költségvetési címsorokban, és ezekhez szeretnek egy kis hátteret nyújtani. Három csoportba lehet ezeket besorolni. Az első csoport az Egyesült Államokkal és Kanadával való együttműködési megállapodás, az oktatás területén. Az elmúlt néhány évben voltak problémáink a gyakorlati megvalósítással, ezzel a költségvetési sorral. De mivel új elnöke van az USA-nak, egyre könnyebb megvalósítani ezt a programot, egyre nagyobb a hajlandóság erre az Egyesült Államokban, ezen kívül Kanadában is javult a helyzet, úgyhogy az idén nagy előrelépéseket várunk. Ez azért fontos, mert közös finanszírozással működik a program. Mi és a partnereink is 50-50%-kal járulunk hozzá. A tanács azt javasolja, hogy csökkentsük itt a költségvetést. Ez azt jelenteni, hogy ezt az újraélet programot megint megtorpedozzuk. Úgyhogy ez lenne az első terület, a második egy hagyományos terület. Ezek közigazgatási, kifizetési hitelek, például a kulturális program, az állampolgársági program és a Life and Learning program, illetve a, a 3B címsor alatt a végrehajtó ügynökségnek juttatott költségek. Ez egy hagyományos javaslat a tanács részéről, és hagyományosan az Önök szakbizottsága ez ellen szavaz. Mi realisztikus felbecsüléseket tettünk, hogy milyen fizetésekre van szükségünk. A közigazgatási részt illetően elmondhatjuk, hogy százalékban kevésbé nőttek a költségek, mint ahogy a költségvetés. Úgyhogy véleményünk szerint nem el túlzott a javaslat, úgyhogy szeretnénk a mi javaslatunkat elfogadtatni. A harmadik terület a látogatói programok. A bizottságnak kicsi a látogatói programja, egész Európából látogatókat fogadunk, jól működik az elmúlt néhány évben. Van egy új kezdeményezésünk, ez az iskoláskorú gyerekek látogatása, főleg a felsősök középiskolából kísérleti projekteket szeretnénk, ez jövőre 300 ezer euróba fog kerülni, és a tanács ezt megnyírválta. Tudom, hogy ez elenyésző összeg, de akkor is szükségünk lenne rá. Ez lett volna a három fő terület. Köszönöm szépen. Mr. Nautz. Köszönöm, Nautz úr. Van-e megjegyzés, hozzászólás? Igen? Madam Chair, I'm just looking at the budget lines there. Uh, Csak nézem a költségvetési sorokat. Ez a bizottság számomra ö, új, lehet, hogy nem eg- egy- egészen értem, de azt látom, hogy van ö, hatról másfél ö, szere elők, előkészítési tevékenység. A Lisszaboni szerződés, amennyiben hatályba lép, akkor ennek a bizottságnak lesz a feladatásköre a sportügyek is. És ö, 85%-ot kellene 85%-os költségcsökkentést kellene véghez vinni, miközben a Lisszaboni szerződés önmagában azt igényli, hogy többet költsünk a többek között a sport miatt. Tehát, hogyha Minden kétségtelenül ez csökkenteni fogja az esélyeinket arra, hogy a Lisszaboni szerződésnek megfelelően járjunk el, mert a sport az egy új terület a Lisszaboni szerződés értelmében szemben a nizzaival. Tehát és le, tudjuk azt, hogy mennyi előnyt jelent a ö, sport ö, kulturális ö, nevelési szempontból, egészségügyi szempontból is. Tehát itt növelni kellene a költségvetést, nem pedig 85%-kal csökkenteni. Köszönöm szépen, kolléga. Most nem szeretnénk a költségvetésről vitázni ma, majd szeptemberben tesszük ezt meg, de szeretném önt biztosítani arról, hogy Trüppel asszony pont ezt szeretné elérni, mint ön, ön is, hogy ezeket a csökkentéseket visszafordítsa. Én már évek óta dolgozom itt a parlamentben, és én voltam az első jelentéstevő, aki között azért, hogy a sport is bekerüljön ebbe a területbe, és most hogy ez talán megtörténne, a tanács pont most akarná csökkenteni a a költségvetést, a tanács soha nem örült annak, hogy a sport bekerül, de hát Köszönöm szépen a hozzászólását, Schmidt Pál, illetve Ivo Belát is már nagyon komolyan foglalkoztak a sporttal, és úgy gondolom, hogy majd helyes programok fognak megvalósulni a sportterületen és ezek az években. Nos, akkor térjünk még rá a következő napirendi pontra, illetve arra, ami a dokumentumaik között van. Szeretném önöket arra emlékeztetni, hogy ezeket a dokumentumokat ne hagyják itt, vigyék magukkal. Az új tagok, illetve asszisztensek számára kiadott anyag is van a dokumentumai között, ez nagyon sokat segíthet. Ez az első alkalom, hogy egy ilyet kiadunk. Az újak számára nagyon nehéz a kezdet, és nagyon sokat segít az, hogyha tudják, hogy hogyan működik a szakbizottság, néha még a tanácsadók is újak, tehát úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen el kell olvasniuk, mert gyakorlati aspektusokat taglal ez a dokumentum, és számos hasznos cím is található benne. Van még egy dolog, amit meg kell nézniük, ez pedig a naptárunk, 2009-re vonatkozólag. Erről már döntöttünk, de akkor még az a régi parlament keretén belül történt. Azt kérném, hogy ezt a listát fogadják így el a szeptemberi ülésekkel együtt, ahogy ezt így látják. Ezért kérem Önöket arra, hogy a már általunk elkészített naptárt így fogadják el. Kedves kollega, tessék öné a szó. Una, una sola osservazione sul, sul calendario. Siccome è previsto... Egy észrevételem lenne az ütemtervel a naptárral kapcsolatban. November 9-e szerepel, és mint önök is tudják, ez a berlini fal leomlásának évfordulója lesz, és gondolom, hogy sok országban talán itt is lesznek különböző rendezvények, hogy megemlékezzünk erről az eseményről, és talán közülünk is többen nem tudunk majd itt lenni. Tehát én mindössze azt szeretném megkérdezni, hogy lehetne-e inkább november 10-én, 11-én tartani ezt a gyűlést, nem pedig 9-én. Mindenki számára fontos dátum ez, egész Európa számára, és szerintem ezt figyelembe kellene venni. Ich kann diesen Einwand sehr gut Ezt a feltevést teljes mértékben megértem, főként németként hogyha senkinek nincsen kifogása az ellen, hogy megpróbáljuk ezt a ülés, ülés időpontját megváltoztassuk, akkor ezt megtehetjük. Remélem, hogy sikerül ez, az attól függ, hogy lesz -e tolmácsolás, illetve terem számunkra. Boris urazás. Można z jedną e, sugestią, tak się składa, że 11 listopada jest e, święto. Egy javaslat. November 11-e lengyel országban állami ünnep, úgyhogy javasolnám, hogy ezt kerüljük el. Végre ez problém is. Kedves kollega, a probléma az az, hogy állandóan mindig ilyen ünnepek vannak, például Belgiumban holnap lesz hivatalos ünnep, és mégis dolgozni fogunk, vagy július 11-én Strasbourgban is dolgoztunk. November 9-e ebben az évben valamilyen különleges időpont, hiszen 20 éve volt a fal leomlása, én mindenképpen megteszem, amit tőlem telik, megértem önt is, de természetesen megbocsátjuk önnek azt, hogyha nem lesz ott az adott napon. mártin úr, tessék. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Én csak egy információs kérdéssel szeretnék előállni, illetve ez érdekli a szakbizottságot. Van-e valamilyen szokás arra, hogy mikor zajlanak az ülések inkább hétfőként, vagy csütörtökönként, vagy keddenként, van egyfajta előre eltervezett dolgom ezzel kapcsolatban, hiszen ezt szeretnénk tudni sokan 2010-re vonatkozólag, hiszen szeretnénk biztosan tervezni a jövőre vonatkozólag. Elnök, köszönöm szépen. Nincs semmilyen fajta szokás ezzel kapcsolatban, egészen véletlenül ezen, ebben a második fél évben inkább hétfőnként vannak az ülések. Nem tudom ezt önnek megmondani, hogy ha szeretné, akkor megpróbálhatjuk azt, hogy egyfajta ritmus találjunk, hogy például hétfőnként, keddenként legyenek az üléseink, de hogy az legyen, amit ön is szeretne, hogy hétfőnként vagy keddenként legyenek az ülések, de hát ezt elnökként, illetve titkárságként nem tudjuk megmondani, hiszen itt sok szakbizottság munkájának koordinálásáról van szó, és láthatja majd azt is, ha más szabadságban is van, hogy néha nem is tudja, hogy melyik szabadságban menjen. Mert lehet az, hogy máshol kell szavaznia, ott kell majd lennie, és természetesen akkor ezt megbocsátjuk önnek, előfordul ez, ezért van négy alelnök is, hogy helyettesítsenek. Ezt mindenképpen figyelembe veszem, amit mondott, de hogy meg tudok -e önnek felelni, azt nem tudom. Igen, tessék a francia kolléganő. Oui, excuse. Elnézést kérek, Mari Krisztin, én mindössze jelezni szeretném, hogy ahogyan is elmondta, július 14-én is üléseztünk, és november 11-e az első világháborúnak a vége is az egyik leg elképesztőbb mészárlásnak a végét is jelzi, tehát jó lenne, hogyha erre is egy kicsit odafigyelnénk, az első világháború vége kiemelkedően fontos esemény. Jó. Rendben. A probléma az, hogy nem emlékezhetünk meg minden egyes ünnepnapra. Erre nincs időnk. Megemlékezhetünk gondolatban, de az ülés napirendjére nem vehetjük fel minden egyes alkalommal. 20 éve omlott le a berlini fal. Én úgy gondolom, hogy ez tényleg egy olyan esemény, amelyet meg kell ünnepelnünk. Um, amit ön említett, az egy nagyon szomorú évforduló. Sajnos nem ünnepelhetünk meg mindent, nem emlékezhetünk mindenre. De az arcukat látva úgy látom egyetértenek velem. Tessék, kedves kolléga. Also auf Deutsch. Akkor németül. Természetesen a fal lebomlása nagyon szomorú, nagyon örvendetes esemény. Én lengyel vagyok, másnak ez az újraegyesítést jelenti, másnak ez egy nemzeti ünnepnapot német szempontból, a berlini fal leomlása ünnepnap, örünk, örünk annak, hogy ez így történt, de egy ritmust meg kell őriznünk. Nagyon nehéz vita áll előttünk, melyik nemzeti ünnep fontosabb, mint a másik. Tudom, hogy számodra ez egy nagy kihívás, de attól tartok, hogy a, az előre betervezett rendekhez tartani kell magunkat. Ich habe es nicht vorgeschlagen. Nem én javasoltam, nem az én javaslatom volt, egy nem német nemzetiségű képviselőtől jött. Timo inviterei i colleghi prima di discutere sull'11 novembre a guardare il calendario del Parlamento. L'11 Elnézést, figyeltem a ö, naptárat, és azt kérem, hogy vegyék elő a no, naptárat, és nézzék meg. Ö, november 11-én, 12-én kis plenárisok vannak, ez munkanap, és nincs értelme erről a kérdésről egyáltalán vitatkozni. Ülés van, csak nézzék meg a naptárat. Rendben, itt lezárjuk a vitát, nem tudom meg ígérni, hogy változtatunk rajta. A koordinátorokkal, önök választották a koordinátorokat pont ilyen munkákra, a koordinátorokkal együtt felvetjük ezt a témát, és meglátjuk, hogy tudunk-e valamit változtatni, vagy nem. Mert különben folytathatjuk ezt a vitát, hogy mi fontos, mi nem, mi jó emlék, mi rossz emlék, nem emlékezhetünk meg mindenre. A következő ülésünk Brüsszelben szeptember másodikán és harmadikán lesz. Kipihentek lesznek a nyári szabadság után, jó ötleteik lesznek a költségvetéssel kapcsolatban, mindenkinek jó nyaralást kívánok, kérem pihenjék ki magukat a választási kampány után, meneküljenek el a káoszból, úgyhogy gratulálok és köszönöm a tolmácsoknak, és remélem, hogy nem nehezítjük meg a munkájukat a következő években. Köszönöm.